Colleagues, ladies and gentlemen, 10.00. Probably is... Uh... 10 óra. Azt hiszem, azt hiszem, hogy még nincs uh, képviselői tömeg a teremben, de a szavazást meg kell, hogy kezdjük és az előadót fogom először kérni, Patricia Tolja az előadó, aki itt van velünk, úgyhogy megkezdhetjük a szavazást. Az Európai Parlament és a Tanács jelentés tervezete a 790 MHz-es frekvenciasáv unión belüli használata, az első téma tehát a spektrum, és a szokás szerint a testszavazással kezdjük, megnyitom a szavazást. Kérdezem, hogy legalább részben elégedettek-e az USA választások eredményében, legalább részben. Kérem szavazzanak. Uh, please, please, I close the vote. I close the vote. Lezárom a szavazást. 21% részben elégedett, 12 kolléga, nem tudom, hogy teljesen elégedett, vagy pedig egyáltalán nem. De ezt eh, nem fogjuk ellenőrizni, tehát nem fogunk újra szavazni. 21-en elégedettek részben. Most pedig rátérünk a konkrét szavazásra. Az egyes kompromisszum és az 1A kompromisszum egyben. Mellette ellenet tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Háromas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás. Elnézést kérek, valaki kérte, hogy még egyszer? A 176-osról szavaznunk kell. Visszavonták, mondja az elnök. Kaptam erről egy tájékoztató, tájékoztatást, hogy visszavonták. Elnézést, nem tájékoztattam önöket, ez az én hibám, mondja az elnök. Tehát az ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Nyolcas kompromisszum, egyes preambulum bekezdés mellette, ellene. Kompromiss 7. Ah, sorry. Yeah, yeah. Elnézést, mondja az elnök, a 203-ast kihagytuk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, most jön a 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tizenegyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes C kezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva,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 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os preambulum bekezdés, és az 1, 2, 3, 1, 3, 3 együtt, mert ezek azonosak mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 1-3-4 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Időnként szükség van egy kis ellenőrzésre, tehát a 134-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Bocsánat, egy néppárti képviselővel több van a kelleténél. Most akkor lezárom a szavazást, és az eredmény pedig nagyon világosan elutasítva. Rátérünk az elfogadott módosítókkal kapcsolatos végszavazásra, ez név szerinti szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, még mindig egyel több néppárti képviselő van, most rendben. Lezárom a szavazást nagyon láthatóan elfogadtuk, és akkor a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a név szerinti szavazást. A számok rendben vannak, lezárom. Világos többséggel elfogadtuk. Most pedig az intézményközi tárgyalásokról fogunk szavazni. Név szerinti szavazás, megint csak megnyitom a szavazást és lezárom. Jó, ezt is elfogadtuk. Tolja asszony, az előadó asszony. Egy pillanat. Az előadó asszony kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr, csak egy pillanatra eh, informálisan szeretnék köszönetet mondani eh, mindenkinek, aki dolgozott ezen az anyagon. Nagyon jó kiegyensúlyozott eredmény lett, és elégedettek lehetünk vele. Megköszönöm Hökmár kollégának, minden árnyékelőadónak, a szakbizottságból minden kollégának, aki azon dolgozott, hogy ezt az eredményt el tudjuk érni. Megköszönöm a saját asszisztenseimnek, a szakbizottsági titkárságnak, mindenkinek, aki segítséget nyújtott. Köszönöm. Köszönöm. Asszonyom, mondja az elnök, mindenkinek köszönetet mondok, az előadónak, az árnyékelőadóknak és a kollégáknak. Ezzel a szavazást lezártuk, és a következő napirendi pontra térünk rá, ez a 13-as napirendi pont. Mondom még egyszer, a 13-as napirendi pont számvevőszék, eszmecsere Alex Meyerrel, a számvevőszék tagjával. A, ha mindenkit megkérhetek, akkor figyeljenek, nagyon örülök Meyer úrnak. Foglaljon helyet! Az Európai Szemvevőszék 2015. évi éves jelentése lesz a téma. Kedves kollégák, kedves barátaim, kérek mindenkit, hogy legyen csendben, ha kérhetem. Hagyják abba a teremben a beszélgetést. Amennyiben nem tudják ezt megtenni, akkor távozzanak a teremből, ez a két megoldás van, vagy nincsenek itt a teremben, hogyha beszélgetni akarnak, vagy pedig abba hagyják a beszélgetéseket. Rendben van, akkor kezdjük meg a 13-as napi rendi pont tárgyalását. Uh, Dear colleagues, um, Mr. is member responsible. Kedves kollégák, Meyer úr a versenyképességért felelős a szemvevőszéknél és a növekedésért. 2014-ben csatlakozott a szemvevőszékhez, előtte holland ombudsmanként tevékenykedett, és bírói munkássága is van. A Hollandiában több bíróságon dolgozott, az a közigazgatási legfelsőbb bíróságon is dolgozott többek között, ez egy nagyon fontos poszt volt. Egyébként fontos és hosszas akadémiai pályája is van. A Stilberg Egyetemen doktorál végzett jogászként, és az Utrechti Egyetem tiszteletbeli professzora, és nagyon fontos számunkra, az ITRE szakbizottság tagjai számára, hogy tájékozódjunk a számvevőszék véleményéről. Tehát mit gondol a számvevőszék a versenyképességi és növekedési fejezetekről, illetve a Horizont 2020-ról? Parancsoljon, uram! Köszönöm szépen, elnök úr, azt a kedves bevezetőt és bemutatást, és a lehetőséget, hogy az ötös fejezetről beszámolhatok, tehát az éves jelentés ötös fejezetéről. A költségvetés 5. fejezetéről van szó. A bevezetőmben nagyon rövid leszek, és rögtön a fontos témákra fogok rátérni. Az innováció az auditok során. A bevezetőmben szeretném világosan kifejteni, hogy az auditon belüli innováció miért ennyire fontos, különösképpen a Horizont 2020 esetében, és ahogy önök jól, nagyon jól tudják, az innováció a Horizont 2020 része is. A lényegi témákkal fogok kezdeni tehát, tehát elmondom, hogy mit ö, állapított meg a szemvevőszék, mi, minek nem felelnek meg a kedvezményezettek, és hogy mit is jelent ez az innováció és a bizalom alapú megközelítés. Az, hogy miért nem teljesítik a feltételeket a kedvezményezettek, ez egy nagyon fontos kérdés, és ezzel is foglalkozni fogok. Tehát az első dolog az az, hogy mit láttunk a Horizont 2020 keretek nagyon tulajdonképpen javulást jelentettek az FP7-eshez képest, tehát a e, kutatási e, keretprogramhoz képest. Most tulajdonképpen mi visszatekintünk, és a jövő évben, illetve az azután következő évben egyre több információnk lesz a Horizont 2020-ról, de most azzal kezdünk, hogy visszatekintünk a korábbi befektetésekre a kutatás és innováció területén. Mit látunk? Hogyha a non-compliance-ről van szó, tehát ugye a nem megfelelésről, 4,4%-os a hiba aránya 2015-ös évben. A 2014-es évben 5,6%-ról volt szó, és előtte pedig 4% volt ez. A kérdés az az, hogy vajon ez valódi javulást jelente? Én egy kicsit nehezen tudok válaszolni erre a kérdésre. A biztos úrnak sikerült a hiba arányt leszorítani 5,6%-ról 4,4%-ra. De ez, ez nem jelentős változás lehet, hogy a következő évben ugyanez az adat 6% lesz. És akkor, hogyha megtesz, felteszik a kérdést, hogy ez Moeraz biztos úrnak problémát okoz-e, akkor azt mondom, hogy nem, mert a mi módszertanunk szerint nem jelentős ez a, jelentős ez a különbség. A kérdés az az, hogy hogyan lehet megújítani a bizottság audit munkáját és a számvevőszék audit munkáját annak érdekében, hogy precízebben tudjuk beazonosítani, hogy mi történik. Én feltettem ezt a kérdést az auditoroknak, és arra, hogy mi történik ezen a területen, a következő választ kaptam, mint az európai politikák területén. Egyszerű választ kaptam. Az ötös fejezet tíz szakasz, fejezetből tíz szakasz adja az általánosan becsült hiba arány 77%-át. Tehát ez azt jelenti, hogy a 4,4%-ból 3,8%-ot 10 pont okoz. És ha én ezt önöknek felsorolom, akkor nyilván önök is rájönnek, hogy itt valami nem stimmel, valami bűzlik, az alaphoz fordultunk ezekkel kapcsolatban. A költségekkel kapcsolatos nyilatkozatokkal van a gond, például a személyzettel kapcsolatos költségek, olyan személyzettel, amelyek a programokban részt vettek. Sokszor konzultánsokat alkalmaznak egy adott projekt végrehajtására. A kérdés, hogy ezek vajon belső konzultánsok-e, amelyek ugye olcsóbbak, vagy pedig külső konzultánsok, amely ugye sokkal többe is kerül, viszont szabályellenes is, mert az ilyen költségeket nem lehet visszaigényelni. Tehát láthatják, hogyha fölteszünk egy kérdést, azt a kérdést, hogy miért vannak hibák, akkor rögtön meg tudjuk válaszolni nagyon pontosan azt, hogy e, a hiba arányhoz 77% járult hozzá. A hiba arány 77%-át ez a 10 szakasz adta. Nem látjuk a fától az erdőt. A szabályokra összpontosítunk, és összpontosítottunk, és arra, hogy nagyon-nagyon precízen végrehajtassuk ezeket a szabályokat, és akkor közben felmerül egy téma, a Horizont 2020-szal kapcsolatos megállapodás. Hogyha én kutatókkal beszélek, akkor ők mindig azt mondják nekem, hogy ez a minta, ez a támogatási megállapodás minta, ami 700 oldal. Hát hogy lehet ezt alkalmazni? Hogy lehet ezt kívülről tudni? miközben valaki kutatással foglalkozik, és nagyon összetett nemzetközi projekteket hajt végre, és közben itt van egy ilyen támogatási megállapodás, amely 700 oldalas. Ezt mondják nekem a kutatók. A probléma az tehát a bizalom hiánya, amely az audit rendszerben megvalósul. Tehát ha valaki eltér a szabálytól egy icipicit is, akkor azonnal gyanússá válik. És ez el is vezet bennünket a következő megállapításhoz. Ugye hogy feltegyük a kérdést, hogy a kedvezményezettek miért nem felelnek meg a szabályoknak. Majd az biztosról is, és Györgyéval biztosról is beszéltünk erről az Európai Bizottságnál dolgozó kollégákkal is. Tehát, hogy a, kedve, a Horizont 2020 kedvezményezettjei, vagy az FP7 kedvezményezettjei nem felelnek meg a feltételeknek, és ugye miért van ez? Két választ lehet erre adni vannak, akik nem akarnak megfelelni az előírásoknak, a szabályoknak, ők adják a kisebb részt, viszont van egy nagyobb rész, aki képtelen teljesíteni ezeket a szabályokat, tehát hibáznak, de nem szándékosan hibáznak. És ezen a területen van szükség innovációra, ezen a nagyobb területen. Az auditon belüli innováció a bizalom alapú megközelítést jelenti. Ez nagyon-nagyon fontos, rengeteg kedvezményezettel beszéltünk erről. Ők azt mondják, hogy mi szakemberek vagyunk, mi nem akarunk hibákat elkövetni. Tehát jogbiztonságra van szükségünk nekünk is abban az értelemben, hogyha belépünk egy programba, és költségeket halmozunk fel, akkor ezeket a költségeket a végén el kell, hogy valaki fogadja, tehát ezeket vissza kell, hogy kapjuk, ezeket a költségeket, ezeknek a megtérítését meg kell, hogy kapjuk, mert egyébként kihatása van mindennek a munkánkra. A bizottság is tanulhat az elkövetett hívákból, a dolgozók is tanulhatnak az elkövetett hívákból. Tulajdonképpen az FP7-es az maga volt a tanulási folyamat, de még van itt bőven tanulnivaló. Az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy maga a, a visszatérítési rendszer is ö, olyan, hogy hibák merülhetnek fel benne, tehát gyakorlatilag adja magát a, a hibák kialakulására, és lehet, hogy az egy összegű kifizetés talán jobban működik, vagy a jogosultsági rendszer, de hát ugye fölmerül a kérdés akkor ezek esetén rögtön, hogy a Horizont 2020-as célkitűzéseket hozzá lehet-e alakítani egy ilyen rendszerhez egy ilyen visszafizetési rendszerhez, visszatérítési rendszerhez. De ez azért fontos, mert az audit szerkezet több szintű az egyetem szintjén indul, vagy mondjuk a több egyetem együttműködik, akkor az egyetemcsoport szintjén, nekik megvannak a saját auditoraik, az Európai Bizottságnak megvannak az auditorai, a számpevőszéknek megvannak az auditorai, és az első, a második, a harmadik évben végrehajtják, elvégzik a munkájukat. A kérdés, hogy beszélnek-e erről, ugyanazt hajtják-e végre, vagy sem. Ugye tudjuk, hogy az Európai Bizottság sok előre lépést elért már, egyfajta támogató központot hozott létre, ahol támogatják a kedvezményezetteket, segítenek nekik a szabályok értelmezésében az eljárásban. Tehát, hogy csak ezt illusztráljam, egy példa Franciaországból. A, arról szól, hogy a személyi költségek visszaigényelhetőek-e, tehát hogy jogosult-e a visszatérítés kérése, de láthatják ezen a diagramon, hogy még ebben az esetben is nagyon bonyolult a szabályok, nagyon összetett a helyzet, hogy most akkor milyen kérdésben, milyen esetben, milyen irányba lehet elmozdulni, mit lehet visszagényelni, mit nem lehet visszagényelni, és így tovább. Tehát nagyon összetett a helyzet akkor beszélni kell a közvetett és a közvetlen költségekről. A Horizont 2020 esetében javult a helyzet már abban az értelemben, hogy a kedvezményezettek közvetett költségeket is visszaigényelhetnek 25%-ig, és ez egy egyszeri összeg, egy egyszeri nyilatkozatot kell vele kapcsolatban megtenni. Mit látunk? Feszültség van a rendszerben, mert maximalizálhatjuk a finanszírozást, úgy, hogy a lehető legtöbb közvet, közvetlen költséget támogatnak, és itt vannak a visszatéríthető költségek, például a víz, a villamos áram, a szolgáltatások, amiket belsőleg használt, ugye a belső számlázás. Tehát kérdés, hogy itt miről van külön, miről kell külön számlát kérni, és miről nem. Itt megint arról van szó, hogy az értelmezésektől függ minden, tehát félre lehet értelmezni egy csomó mindent, nagyon sok szempontot, és ez viszont oda vezet, hogy hibák alakulnak ki. Ezzel el is jutok a bevezet, az összefoglalom végéhez, tehát hogy milyen lehetőségek rejlenek a rendszerben a megoldásra. A pénzügyi rend, a költségvetési rendelet felülvizsgálása az egyik, a több éves pénzügyi keretek fél éves, fel, idős felülvizsgálata a másik, és a Horizont 2020 idős felülvizsgálata a harmadik. És a én ezt kérdeztem a biztosoktól, tehát majd ez biztostól és Györgyéva biztostól is, feltettem a kérdést nekik, hogy mi a magának az auditnak az alapja, miből indul ki. Hölgyeim és uraim, egy audit az mindig a józan észre támaszkodik. Tehát, hogyha egy auditort valaki megkérdez, hogy a munkájának mi az alapja, akkor ezt fogja mondani, hogy a józan ész. És ezt ö, ültetik át szabályokba. Tehát az a következő lépés, hogy mi szabályokat alkalmazunk, és hogy nagyon szigorúan alkalmazzuk ezeket a szabályokat. Ez egy hasznos munka, jó, jó munka, a pénzek felhasználását, a források felhasználását lehet vele ellenőrizni. De mindig, a ké, mindig felmerül az a kérdés, hogy amit teszünk, az valóban megfelele a józanésznek, vagy sem. És a két biztosnak én feltettem ezt a kérdést, hogy mi történik, hogyha mi bizonyos politika területeken auditot végzünk, akkor vajon tényleg a józanésznek megfelelően járunk el? Mert ez a lehető legfontosabb kérdés, ez az európai állampolgárok kérdése, ők ezt teszik fel, hogy van-e ennek értelme. Tehát több figyelmet kell fordítanunk erre, az Európai Bizottság már ezt megkezdte, tehát a teljesítményt kell vizsgálnunk, a szabályok teljesítése teljesítésén kívül, tehát inkább a teljesítményt. Ezt is a józanész diktálja. Úgyhogy én ezt javasolnám önöknek, az, ez az én javaslatom, hogy kérem önöket, hogy a pénzügyi rendelet felülvizsgálatába építsenek be egy új cikket. Legyen ez a nulladik cikk, hogy bármit is olvas valaki ebben a rendeletben, kérjük, mindig alkalmazza a józan észt. Mindig támaszkodjon a józan eszére. És amikor ezt hallja a bizottság, ugye, akkor erre úgy reagál, hogy hát azért a józanész az nem annyira gyakori, illetve hát ez jogi problémákat okoz, mert mit jelent pontosan a józanész, milyen kritériumokat és így tovább. És én viszont akkor elkezdek komolyan aggódni, ha valaki nem érti, hogy mit is jelent a józanész. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen ezt az előadást, és köszönöm szépen ezeket a mélyen szántó gondolatokat. Nagyon fontos kérdéseket vetett föl, hogy az EU-s költségvetésből hogyan látunk kézzelfogható eredményeket. Egy-két megjegyzést hadd tegyek hozzá. Az Európai Számvevőszék 2015-ös megjegyzését, 2015. évi jelentését egy hónappal ezelőtt adták ki, és a végrehajtásról van szó, a kifizetésekkel kapcsolatos hibákról, a különböző támogatási rendszerek hatékonyságáról, mert ez az egyik legfontosabb kérdés, és az európai költségvetés eredményeivel kapcsolatban ő nagyon helyesen mondta, hogy fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy van-e értelme az eljárásnak. A Horizont 2020 keretprogram nagyon fontos példája mindennek. És az ötödik fejezet, a versenyképesség, a növekedés és a munkahelyek, szintén az ITRE kompetenciájába tartozik innen nagyon sok minden. A Galileo Copernicus, az Európát összekötő eszköz és a Horizont 2020 és így tovább. Tehát mind a két fejezet nagyon is érint minket. Kíváncsian vitatjuk meg ezt önökkel. Éler úr a népát nevében. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani nem csak azért, hogy eh, mert eh, eljött ide hozzánk, de tényleg egy új fejezetet nyitott az együttműködésünkben a parlament és a, a számvevőszék között. Ön nem említette, de szeretném megemlíteni azt az a jelentést, amit a számvevőszék az Európai Technológiai Intézettel kapcsolatban kiadott. Ez már a végrehajtás során ahhoz vezetett bennünket, hogy a jelenlegi jogalkotási periódusban sok mindent megváltoztattunk, és sokunk számára felszabadító volt, a bizottság számára is. De szeretnék néhány dolgot kiemelni, főleg ami a számvevőszék, illetve a parlament között együttműködést illeti. A számvevőszék a múlt időben olyan volt, mint hogyha egy barlangban ültünk volna, és az árnyakat néztük volna a, a, a a falon, és a számvevőszék volt igazából ez az árnyék, tehát az árnyékot figyeltük. Én jelentéstevő voltam akkoriban, és változtattuk néhány dolgot, mert azt hittük, hogy tudjuk, hogy mire gondol a számvőszék. Tényleg azt kérném, hogy legyen elválasztva a parlamenti és a számvőszéki munka a következő programok esetében, mert eh, ez sokkal jobb az, hogyha egy jó az együttműködés már előzetesen. A Horizon 2020-ban az egyszerűsítés főként a bizottságot érintette, a bizottságra vonatkozott ez, hogy könnyebben tudjon sok pénzt elkölteni. Nem akarom azzal vádolni az Európai Bizottságot, hogy ez ott a fő céljuk, de a az indok emögött az volt, hogy, az volt, hogy legalább így nem lesz gondunk a számvőszékkel. Ez nem lehet a cél, hogy az intézmények csak arra gondolnak, hogy lesz-e gond a számvőszékkel, vagy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottsága. Olyan megoldást kell találni, amely tényleg konszenzuson alapul a konkrét pontokhoz. Érdekes um, az, hogy mindig is költségmodellekről beszélünk, utána pedig néhány esetben mégiscsak a, az árak angol száz modelljére térünk ki, ahol van egy általán és ezzel díjazunk egy szolgáltatást. A rendszer szempontjából megvizsgálva érdekes, ez, érdekes az, hogy van egy nagyon bonyolult elszámoltató rendszer, és van egy olyan kis része a rendszernek, amely olyan elszámoltató rendszer, amely egyszerű. Ez a két rendszer egymás mellett létezik, nem kötődnek egymáshoz, a két extrém megoldás egymás mellett létezik. Vannak adataink arról, hogy a középvállalkozások számára a Horizon 2020 pályázati kiírások esetében, amelyeket nem támogattak. Az nem csak elfogadás vagy csalódottság kérdése volt számukra, de azok, akik részt vettek a pályázatokon és nem kaptak semmit sem, az egyharmada volt annak, ami rendelkezésre áll a középvállalkozások számára, vagyis egyszerűen megfogalmazva, nagyon eh, drága részt venniük eh, ebben, a programokban. Itt, itt nem az elszámolás kérdéséről van szó, ez azt jelenti, hogy gazdaságra túlságosan drága részt venniük egy ilyen um, programban. Akkor, hogyha a kérdés az az, hogy stimmelnek -e az adatok, egy, ha valamit szétoztunk, az igazából megfelel annak a költségnek, amibe kerül a középvállalkozások számára az, hogy részt vegyenek a pályázaton. Ez katasztrofális, és gazdasági szempontból ez nem is igazán fenntartható. Szeretnék arra rámutatni, hogy nem lehet az a logika, hogyha vannak elszámolási rendszerek, ugyanazon projektek esetében és ugyanazon munka esetében három különböző elszámoltatási rendszert alkalmazunk. Ez jogilag is eléggé problémás, nemzeti mérlekben másképp veszi figyelembe a cégeket, mint a nemzetközi mérlekben, és van egy külön elszámolás Európának is. Tehát alapvetően fel kell tennünk a kérdést, hogy van-e értelme annak, hogy két nagy kutatástámogató rendszer legyen Európában, és Európában alapvetően azt mondjuk, hogy hogy nem elfogadható számunkra az, hogy az elszámoltatást a tagállamok végzik, ez nem jó, volt egy olyan érv is, hogy finnországi projekt elszámoltása esetleg kedvezőbb, mint eh, Németországban. Tehát ezek az állatólagos eh, különbségek eh, tényleg fontosak-e, és nem lehetne azon elgondolkodni, hogyha vannak már egy nemzeti elszámoltó rendszerek, és ugyanazon projektekről van szó, ugyanazon intézményekről van szó, ugyanazon személyekről van szó, akkor tényleg van értelme annak, hogy két különböző rendszert fenntartsunk? Érdemes az, hogy Európában nagy ráfordítással fenntartsunk egy saját rendszert? Fel kell tennünk ezt a kérdést, mert különben állandóan mindig egyszerűsítésről beszélünk, de hogyha elgondolkodunk azon, hogy Mennyi dokumentum van már a parlament, a bizottság részéről az egyszerűsítésről? Több ezer oldalas dokumentumok vannak, akkor azt láthatjuk, hogy eh, igazából lehet, hogy ezek a programok eh, bonyolultabbá tételéhez vezetnek. Alapvetőben kell eh, foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, sokkal jobb lenne hasonló elszámoltatásra rendelkezni nemzeti és európai szinten. És személyesen még egy dolgot engedjen meg. Jerzy Buzekkel, eh, a 6.-7. kutatási programmal foglalkoztunk a szemvőszék előtt, és most ismételten megnyitjuk ezt a vitát, és mielőtt még elkészülnek a következő részvételi szabályok, jó lenne, hogyha foglalkoznánk ezekkel az alapvető kérdésekkel, egyszerűsítenénk, és nem kell 700 oldal ahhoz, hogy elmagyarázzák, hogy miért van szükség egyszerűsítésre. Uh, thank you very much. Well... Köszönöm szépen. Erre nem számítottunk. A következő. Hozzászóló Sean Kelly. Megadom a szót. Igen, köszönöm szépen. És köszönöm azt, hogy ilyen egyértelműen fogalmazott ezekben a kérdésekben. elhangzott az, hogy bizonyos kedvezményezettek nem felelnek meg a szabályoknak, és ennél súlyosabb az, hogy van olyan is, olyan kedvezményezett, aki azért nem felel meg a szabályoknak, mert nem akar teljesíteni. Ezek a nem teljesítők esetében fölmerül a kérdés, hogy első ízben fordul az elő, vagy pedig visszaesők, és hogyha visszaesők, akkor voltak-e lépések velük szemben a múltban, vagy sem? És amennyiben visszaesőkről van szó, milyen fellépést javasol? Hiszen hogyha belegondolunk, a források az Európai Unióból különböző testületekbe áramlanak, akik szándékosan csalnak, és ezt megúszszák, hát ez sértés. Illetve elfogadhatatlan viselkedés. Ezen kívül azt is elmondhatom, hogy a józanész nem olyan gyakran nyilvánul meg a felszólalásokban itt a parlamentben, és ezért üdvözlöm az elhangzottakat. Réder úr elmondta, hogy két különböző elszámolási rendszer van életben. Hát ez sem tűnik észszerűnek. Elmondaná-e tehát, hogy mely területeken lehetne alkalmazni a józanészt, és mégsem tesszük ezt. Mert azt hiszem, hogy Nélz úr véleménye, példája csak egy, ezek közül a megoldás nem születik meg egyik napról a másikra, időt vesz igénybe, tehát itt az idő, hogy a tettek mezejére lépjünk. Kíváncsi vagyok a véleményére, köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Kohlicek úr következik. Ah, Madame Kudricska, sorry. Kudricska asszony, bocsánat, javítja magát az elnök. Same. Mr. Kohlicek and Madame Kudricka is not the same. Kohlicek úr és Kudricka asszony nem egy és ugyanaz, úgyhogy most Kudricka asszonynak adjuk meg a szót. Semmi gond, elnök úr. We speak in Polish language. Lengyelül fogok beszélni. Um,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 fellépés az Európai Bizottság részéről. Ugye itt utaltunk az egyszerűsítésre. hogyha egy szerződés 700 oldalas, egy ilyen fizetési megállapodás 700 oldalt tesz ki, akkor ez azt jelenti, hogy ezt a támogatást csak akkor kaphatják meg, hogyha szakértőket vonnak be, szakértői cégeket, ezek pedig óriási pénzeket kaszálnak be ebből. Ez pedig maga után vonja, hogy egy kutatási intézménynek rengeteg időt kell szánnia arra, hogy összeállítson egy projektet. Megvan annak a veszélye, hogy a formalitások miatt akad el egy kérelem. Megnézték azt, hogy hány esetben utasították vissza az ilyen vissza nem térítendő támogatást formai okok miatt? Mert ezekben az esetekben a kiválóság, illetve a tudományos minőség egy-egy kérelemnek kevésbé fontos, mint a formalitás a formai követelményekkel való megfelelés. Tehát van erre pontos adatuk? Hányat utasítottak vissza formai okok miatt? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kérem még valaki szót? Madame. Biring. Yeah, Biring. Yeah. Sorry. Biring asszony. Biring asszony, köszönöm szépen. A bizottság a Horizon 2020 és az Európai Strukturális és Beruházási alapot ellenőrizni kívánja, azonban az első Horizon 2020-as monitoring jelentés korlátozott információt ad csak a kettő közötti szinergiára. A bizottság elemzi a koordinációt a Horizon 2020 belső jelentésében, amelyet 2018-ban adnak majd közre. Ön szerint ez elegendő időt ad arra, hogy a, amennyiben következetlenségek, illetve hibák vannak, ezeket orvosolni tudják? A következő kérdésem. A jelentés negyedik fejezetében egy 4,4%-os hiba százalék szerepel. Mi a hogyan, mennyiben sikerül ezeket visszaszerezni, tehát az elveszett forrásokat, hogyan viszonyul ez más alapokhoz, illetve hogyan lehetne orvosolni ezt a problémát. A további javadalmazás érvényesül-e a Horizon 2020 esetében, még akkor is, hogyha egyszerűsített szabályok érvényesülnek. A jelentés megemlíti, hogy a különböző végrehajtó testületek számára nagyon nehéz közös megállapodásra jutni arra vonatkozóan, hogy az audit javaslatokat hogyan lehet megvalósítani a jogos költségek visszatérítésére. Miért nem értenek egyet, mi a probléma, illetve lehet-e megoldást találni annak érdekében, hogy a pénzek visszatérítése következetesen megvalósuljon? És utolsó kérdésem, a bizottság egy közös támogatási központot hoz létre a kutatás és innovációs kiadások témájában, a hetedik kutatási keretprogramon, illetve a Horizon 2020-on belül. Azonban megemlítette az is, hogy az Európai Technológiai és Innovációs intézet, amelynek a költségvetése 22 milliárd euró, nem része ennek az igazgatási és ellenőrzési keretnek. Integrálni kívánják-e ezt az intézetet ebbe az ellenőrzési rendszerbe, és miért nem történt ez még meg eddig? Köszönöm szépen. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen. um, I have a, um, some added questions in terms of the Érer úr. The, the way you do the, or the court did the audits and their reports in the past was based on az eddigi audit jelentések a szabályokra épülnek, illetve a források alokálására és kiadásokra a Horizon 2020 esetében egy eredmény alapú auditot látunk. A kérdésem pedig az, hogy ez mennyiben mennyiben van így a bizottsági audit esetében, mert hogyha jól tudom, akkor az eredmény alapú rész, amely most benne van a jogi alapban, strukturálisan megmutatkozik abban, ahogyan az auditot elvégezzük. To some extent for the first time in the audit of the EIT, because you both... Az EIT a első auditjára is ez vonatkozik. Egyrészt ott van a költségmodell, auditálása, illetve ott van az eredmény alapú auditálása. A kérdésem pedig a következő. hogyan gondolkodik az MFF félidős felülvizsgálatáról, illetve a Horizon 2020-ról ebben a tekintetben. Strukturálisan képesek vagyunk-e arra, hogy olyan adatokat szolgáltassunk, amelyekre szükség lesz majd a jövőben, Aztán Amennyiben megvan a rendszerünk, a részvételi szabályzat, ez struktúrája az auditálást, de kihat az elvekre is. Tehát a teljes költség esetében bizonyos struktúrák érvényesülnek, a pénzeket egyes projektekre osztják le, de a további beruházásokra nem figyeltek oda, tehát somehow to the past to um, a more simpler és ami pedig a múltat illeti, Egy ilyen program esetében a szabályok megfelelő elköltését próbálja előirányozni, tehát hogy ne legyenek visszaélések, vagy pedig kapcsolódik-e ez az eredményekhez? New MFF and the new um, rules of participation. Thank you. Uh, if I may add, um... One, one. Köszönöm szépen. But let me uh, say it more precisely uh, about the quality of. Nos, az igazgatás, a vezetés minőségének a kérdése merül föl ezen projektek esetében. Ezeket ugye az Európai Bizottság irányítja, a Horizon 2020, vagy pedig a hetes keretprogram keretében, illetve vannak olyanok, amelyek a tagállami hatáskörben vannak, hiszen a strukturális alaphoz tartoznak. Tehát itt a téma nagyon hasonló lehet. Milyen különbségeket látunk? az igazgatás, a menedzsment részéről? Tehát mi a helyzet, hogyha a tagállamok kezében van, mi a helyzet akkor, hogyha ez a bizottság kezében van? És most pedig a DG Grow képviselőjének, Patrick Childnak adom át a szót, hogy elmondja, hogyan vérekedik az Európai Bizottság. Tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönöm kutatás és innováció főigazgatóságáról jöttem tulajdonképpen, és nagyon szívesen elmondom a véleményemet, kiegészítem az jelenlegi vitát. Nagyon örülünk ennek az időszerű, időszerű eszmecserének, és nagyon jó az, hogy egy e, ipari bizottság a pénzügyi ellenőrzés és menedzsmenttel kapcsolatos kérdésekre is kitér elnök. A kutatás és beruházásra mi a helyzet? Hát igen, a válasz a Digi Growhoz tartozik ez részben, de hát mi is nagyon elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a növekedés és a, a foglalkoztatás, a Junkeri programban mi is részt vegyünk, illetve elmondjuk a véleményünket. Nos, először is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon is szorosan együttműködtünk Benning Mayer úrral, illetve a számövőszékben dolgozó kollégákkal. Üdvözöljük a jelentés megállapításait, különösen az ötödik fejezetre gondolok, amely ugye az eszmecsering témáját képezi. Szerintünk itt nagyon kiegyensúlyozottan értékelik az eddigi eredményeket, az egyszerűsítésre gondolok a Horizon 2020-as program, illetve a hetes keretprogram esetében, valamint ugye a támogatási központ, a Support Center létrehozását is támogatjuk, amely összefogja a különböző érintett testületeket, így koherenciát biztosít. Nagyon reméljük, hogy ez segíti majd a rendszerekhez való hozzáférést. Üdvözöljük tehát az Európai Bíz- Bíró- Bíróság számbevőszék megállapításait, és a továbbiakban is együtt kívánunk működni a számvevőszékkel, illetve az Európai Parlamenttel az ügy érdekében. Azt hiszem, hogy a mai eszmecsere két nagyon fontos kérdésre mutatott rá. Először is tovább kell lépnünk az egyszerűsítés terén, Tudom, hogy ez mondás biztos ö, számára is nagyon fontos. Megdöbbent az, hogy bizonyos szabályok mennyire bonyolultak. A híres hírhet 700 oldalas ö, megállapodás minden apró részletre kitér, de való igaz, hogy egy átfogó dokumentációról van szó. Ezekben a dokumentumokban nagyon sok részlet szerepel, de ennek nem az áll a hátterében, hátterében, hogy élvezzük a bizottságban a hosszú dokumentumok összeállítását, hanem amikor kérdések merülnek föl a kedvezményezettek vagy más érintett felek részéről, akkor megpróbálunk egyértelmű válaszokat adni, hogy az emberek valóban eligazodhassanak a szabályok erdejében. És valóban, hogyha ezt egyszerűsíteni lehetne a következő keretprogramban, akkor én lennék az első, aki ezt üdvözölni, illetve energetikusan felkívánná tárni. Aztán van még valami, ami nagyon fontos, ez pedig, hogy milyen hangsúlyt teszünk az inputra, illetve a támogatások irányítására, Majdas biztos úr támogat bennünket, illetve Georgeva biztos asszony is olyan költségvetést szeretnénk, amely eredményekre összpontosít. A valós kérdés pedig a következő. Együtt tudunk-e működni az érdekeltekkel, és megtalálhatjuk-e annak a hatékonyabb módját, hogy értékelni tudjuk a sikert, az eredményt ahelyett, hogy sokkal bonyolultabb és egyre bonyolultabb ellenőrzési rendszert állítanánk föl. Azt hiszem, hogy a legfontosabb következtetés az ezévi jelentésből, számvevőszéki jelentésből az az, hogy a hiba százalék a jogosultságok esetében, tehát amikor egy bizonyos összeget folyósítunk azért, hogy valamilyen sikert érjenek el. Ott a hiba százalék sokkal alacsonyabb, mint amikor az inputot és a, folyamatokat mérjük. Tehát azt hiszem, hogy továbbra is ebbe az irányba kellene elmozdulnunk, az, a kontbizottsággal is együttműködünk, és így jelentős előrelépésre számíthatunk. Úgyhogy ebben nagyon lelkes vagyok még egy-két kérdésre szeretnék válaszolni. Az egyik a párhuzamos elszámolási rendszerek. Nos, együtt egyetértünk. Minél inkább lehetővé tudjuk tenni azt, hogy a kedvezményezettek a nemzeti vagy a belső elszámolási rendszert alkalmazzák, annál jobb. Ebbe az irányba próbálunk elmozdulni. A különböző kutatási intézmények, illetve egyetemek a saját rendszerüket használják, és ez nagyon hatékonynak bizonyul. Jelenleg próbáljuk meg változtatni a végrehajtási szabályokat, és valóban itt a józan ész elvét kell követnie, hogyan ez elhangzott Brenik Meyer úrtól. A kérdés pedig a strukturális alapok, illetve a Horizon 2020 szinergiájára vonatkozott, és ön elnök úr nagyon jól rámutatott arra, hogy mi a legnagyobb kihívás ezen a területen, ez pedig a támogatások kezelése Horizon 2020-on belül hiszen ez a bizottsági szolgálatokhoz tartozik, bizonyos mértékben központosított módon, aztán ott van a struktúrális alapok megvalósítása, amely a helyi szereplők kezében van, a regionális szereplők kezében. Ez azonban nem akadályozott meg bennünket abban, hogy nagyon is aktívan fölépjünk ezen a területen. Nagyon jó volt az együttműködés, és előrelépés történt a kiválósággal kapcsolatos szabványok esetében, tehát itt azonban bizonyos költségvetési problémák merültek fel. Van egy, egy olyan automatikus jóváhagyás, amely alapján a struktúrás alapok vezetői nagyon jól tudják, hogy, hogy megfelelő projektekről van szó. A Horizon 2020 félidős áttekintésén dolgozunk, hogy kidolgozhassuk a következő keretprogramot. Aztán volt kérdés arra vonatkozóan is, hogy a következetességet hogyan lehet biztosítani a pénzek visszatérítésére vonatkozóan, amikor egyetlen kedvezményezettel veszik fel a kapcsolatot a hatóságok. Nos, itt valahogy egyensúlyt kell kialakítani a jóváhagyási hivatal döntései, illetve a nagyobb koherencia és centralizációs kísérletek között. Nagyon sokat segített ebben a tekintetben a közös auditrendszer, de azt hiszem, hogy valóban itt még fejlődnünk kell ezen a területen. Az Európai Technológiai Intézet valóban nincs benne a CSC-ben, Ennek megvan a saját pénzügyi ellenőrzési rendszere, amelyről külön jelentés készült a számvevőszékben. Az EAC, DJ EAC kollégái felelősek az EIT-ért. Nos, azt hiszem, hogy nagyjából megválaszoltam a kérdéseket. Kelly úr kérdésére reagálnék még, hogy mit teszünk akkor, amikor uh, szándékosan és ismételten helytelenül jár el valaki. A csalás esetében a zéró tolerancia érvényesül, és Meyer úr utalt arra, hogy uh, bizonyos eseteket az Olafhoz küld a számvevőszék, nos mi is, és az onnan kapott javaslatokat pedig nyomon követjük és végigvisszük. illetve van olyan is, amikor a nemzeti hatóságokhoz kerül vissza az ügy, és őket kérjük arra, hogy lépjenek föl az ilyen elkövetők ellen. Tehát akik szándékosan nem követik a szabályainkat, azokat a jövőbeli finanszírozási projektekből kizárjuk, illetve kizárhatjuk. Tehát szankcionáljuk az ilyen jellegű, be, az ilyen jellegű viselkedést. Protected. Uh, just finally on the question of over... És végül, ami az alacsony uh, siker rátát illeti, illetve az administratív terheket, az alacsony jelentkezések számát, Nos igen, ezek a gályok, ezek problémák számunkra is, úgyhogy megpróbáljuk ezeket orvosolni. Egy két lépcsős tenderkiíráson gondolkozunk, amely során az első fázisban egy sokkal egyszerűsítettebb jelentkezésről van szó, tehát a projektüket sokkal egyszerűbben kell leírniuk, és aztán egy második fázisban teljes, terjesztjük ezt majd ki, de hát ugye ez meghosszabbítaná az egész folyamatot. Minden esetre a következő keretprogram esetében ö, ezeken a kérdéseken gondolkodunk. Uh, our guest to... Köszönöm szépen. Megválaszolná a feltett kérdéseket? Köszönöm szépen, Buzek úr, hogy ismételten szót kaptam. Hálás vagyok Patrick Child úr válaszainak. Számvevőszéki tagként az a feladatom, hogy megvizsgáljam azt, hogy a bizottsági válaszok helyesek-e. És elmondhatom, hogy Patrick Child úr szavai teljes mértékben korrektek voltak, tehát ez nagy mértékben megkönnyíti a feladatomat, hogy néhány dologra nem kell már eh, kitérnem, nagyon érdekes ez a vita egyébként, és én nagyra értékelem ezt az eszmecserét, mert ez hozzájárul ahhoz, hogy jobban kezelhessük a kutatás és innovációs alapokat. Éler úr rámutatott arra, hogy mennyire szükséges az együttműködés a számvőszék és a parlament között. Valóban ez így van. információt tudunk átadni, ami fontos a döntéshozatali folyamat szempontjából. Az egyik kérdés, amire kitért, és amelyre Patrick Child úr is kitért, ez annak szükségessége, hogy az eredményre kell koncentrálni, és az esetleges általányok kérdése, ez javulást jelenthet. Az is fontos, hogyha az általányt alkalmazzuk, akkor lehet, hogy a valósági, valós költségek és az általány között lesz különbség, de lesznek tranzakciós költségek is, és ezek a kedvezményezetet érintik. És így rátérnék az ön megjegyzésére is, és nem is merném kiem, kiejteni az ön család nevét, a lengyel képviselőhez fordulva, de Patrick Csád úr is beszélt erről. Úgy vélem, hogy ez is fontos pont a számvőszék számára olyan szempontból, hogy képet alkossunk arról, hogy mennyire nehéz szembenézni ezzel, és milyen költségek vannak itt, hogy a konzultációs cégeket kell alkalmazni ahhoz, hogy előkészítsék a programokat, amelyeket a bizottság elébe nyújtanak. Tehát ezt is meg kell vizsgálnunk. Child úr beszélt arról is, hogy a nemzeti elszámolási rendszereket kell -e alkalmazni, vagy kell egy másfajta rendszer. A számövőszékben is beszélünk erről, hogy legyen egy egységes információs rendszer és egységes audit, az auditunkat az IAT alapján végezzük el. A legtöbb esetben azt hallottuk az érintettektől, hogy legyen egy rövid, mindent átfogó, egységes audit. De csak egy legyen, ne legyen három, ne öt legyen, ugyanis ez a probléma. Tehát nyitottak a kikszeknél az egységes audit irányába. Kelly úr, az ismétlődések a Child úr is kitért erre. Hozzátehetem azt, hogy a szemvőszéknél az, az auditorjainkat arra képezzük ki, hogy sokkal pontosabban azonosítsák azokat a pontokat, amelyek az OLAF számára fontosak, és mi is jelent, hogy nem csak az olafnak, hanem a nemzeti audit hatóságoknak is. Másik kérdés, az az volt, hogy mondjak a józan észre egy példát, ez jó kérdés. And the application of rules. Sokáig bíróként dolgoztam, és igazából a szabályok alkalmazása egy saját szakma, az a bírói szakma, és úgy vélem, hogy az auditoknak is meg kell tanulniuk azt, hogy hogyan kell a szabályokat alkalmazni, és itt jön be a józanész, mert hogyha egy szabályt kezdünk el alkalmazni, akkor a szabály szövegét nézzük meg, de nem ez, a, nem ez minden. Megnézzük azt is, hogy milyen kontextusban adták ki ezt a szabályt. A harmadik kérdés, és ez a legfontosabb, hogy mi a célja a szabálynak. Hogyha figyelembe veszük a szöveget, a kontextus, illetve a szabály célját, akkor egy olyan alkalmazás jön létre, aminek van értelme. Például a konzultációs költségek hogyha egy kedvezményezetnek vannak konzultációs költségei, és ez egy külső konzulens, az volt például a helyzet, hogy nem volt más megoldás, külsős konzultást kellett alkalmazni, akkor hogyan kell szembenézni egy ilyen kérdéssel? Azt is lehetne mondani, hogy megsértették a szabályokat, mert külső konzultást választottak, de mind nagyon fontos, hogy megpróbáljunk azon személyek helyébe lépni, akik ezt a munkát végzik, és lássuk, hogy milyen problémáik vannak. Ugyanis így láthatjuk azt, hogy ki az, aki csalni akar, és ki az, aki profin végzi a munkáját. Ez nagyon fontos, és hogyha például a költségvetési rendeletbe bevezetjük azt, hogyha egy auditor egy hibát lát, és köteles arra, hogy egy második kérdést feltenjen, hogy miért és ezt leírja a papírra is, hogy miért volt ez így, akkor javíthatjuk a rendszert, mert akkor ö, tanulhatunk ebből, és láthatjuk azt, hogy miért történt a hiba. Ebből tanulhatunk, tehát ez sokat segíthetne. Ha sikerülne azt a szabályt bevezetni a költségvetési rendeletbe, hogy minden, minden auditornak az a feladata, az a kötelessége, hogy megkérdezze azt, hogy miért, és megvizsgálja azt, hogy miért történt a hiba, akkor az sokat segíthetne. Információk az IA, EIT ellenőrzési keretről, ez a bizottság ügye, illetve annak kérdése, hogy mi lesz a visszatérítésekkel. Itt a bizottságnak van egy rezuális hiba százaléka, a számvőszék éves alapon dolgozik, és úgy vélem, hogy nagyon releváns megvizsgálni a, azt a reziduális hiba rátát, amit a bizottság állít elő. Éler úr az ön második felszólalásában a kérdése a Horizon 2020-as program értékeléséről szólt, a félidős áttekintésről szólt, a hetedik programban azt láttuk, hogy sok minden változott, de ez nem volt elegendő. Tehát azt javasolnám, hogy a félidős áttekintés értékelése után a Horizon 2020-nak nem, nem, nem, nem, lesz talán több szab, nem lesz talán több szabály. A költségmodell, vagy az infrastruktúra modell, ez is nagyon fontos kérdés. A teljes költségmodell. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság standardokkal dolgozik, amikor elismeri a nagy infrastruktúrák fontosságát, illetve biztosítja a finanszírozást és nem, és nem a költség nyilatkozat alapján teszik ezt meg. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a megjegyzéseiket, a válaszaikat, és először is köszönöm szépen a jelentést, mert ez sokat segíthet nekünk, amikor végre hagyjuk a 2020-as horizont stratégiát nagy lehetőség ez számunkra, arra meghallgassuk Önöket, és következeteseket vonjunk le a jelentésükből. Köszönöm szépen! Um, uh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Most pedig hívjuk be a terembe a Mudrász biztos, aki már meg is érkezett. Még egy perc van hátra, majdnem készen állunk a kezdésre. dear Commissioner. Uh, thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Kedves barátaim, újabb napirani ponthoz érkeztünk, 14-es napirani pont, eszmecsere a primáról, partnerség a kutatás területén. Itt van körünkben Carlos Moedas úr, aki a kutatás, tudomány és innováció ügyi biztos. Ez a struktúrált párbeszédünk egy része. Maldász úr, tehát itt az Európai Bizottságot képviseli, de Portugáliát is képviseli. Portugália földközi tengeri ország? Nem, nem. Csak azért kérdezem, nagyon fontos ez a kérdés, hogy mindjárt meglátja, mert a balti tengeri tanácsban Izland is részt vesz, hát nem tudom, hogy Izland túlságosan közel lenne-e a balti tengerhez, de mégiscsak tagja ennek Norvégia. Norvégiának igazából nincsen balti tengeri eh, partodala, de azért közel van. De Izland esetében ez nem mondható el. Fontos ez a kérdés, kollégák. A 185-ös cikk értelmében tettük meg ezt a kezdeményezést, és így az EU és a szomszédos földközi tengeri országok közösen fektetnek be kutatási és innovációs projektekbe. A Prima az első ilyen magány, illetve közfér összevonásával készült uh, úgynevezett public to private kezdeményezés az elmúlt tíz évben, és nagyon sok harmadik ország is részt vesz ebben. Egy teljesen újfajta projekt irányába indultunk tehát el. Érdekes ez, és a külső kapcsolatainkban is segíthet ez. Nem csak nekünk, az EU tagállamoknak, köztenger mentén, hanem az arab országoknak is segít ez. Tehát gratulálunk ehhez a kezdeményezéshez, biztos úr, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ön hogyan látja ezt a kezdeményezést, hogyan látja az Európai Bizottság ezt a kezdeményezést, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a tisztelt képviselőknek, hogy eljöhettem ma ide. Örömmel mutatom be ma ezt az annyira várt kutatási és innovációs stratégiai programot, a Primát. Ez egy partnerséget jelent kutatás innováció szempontjából a földközi tenger térségében. Személyesen számomra érdekes visszatérni ebbe a terembe, mert a meghallgatásom során ebben a teremben ültem, ott ültem elől, és Toya asszony, aki ma ismét itt van, Blanco López úr és Borelli úr, azt kérdezték tőlem, hogy mennyire tartom fontosnak a prima kezdeményezést. És emlékszem, hogy 2014. decemberében néhány nappal azután, hogy biztosan neveztek ki, plenáris vitát tartoztunk Strasbourgban, és ahol azt mondtam, hogy hogy legyek világos, és szeretném ezt tovább vitni, de úgy, hogy ez tényleg hatékony legyen, hogy el tudjuk érni a célunkat, hogy erősítsük az euromediterrán együttműködést. Azt ígértem önöknek, hogy én fel fogom mérni a javaslat eh, érdemeit, és ennek alapján fog dönteni arra, hogyan járjunk el. És pontosan ez történt a bizottságon belül október 18-án. A déli partnereink nagy kihívás előtt állnak, amit meg kell oldani, ez a víz és az élelem kérdése. A régióban van egy elképzelés arról, hogy milyen kihívások előtt állnak a jövőben. Ezen kívül a négy részvevő országnak támogatást kell nyújtani, harmadiksorban pedig ezt a 180 ös cikk értelmében egy P2P eh, kezdeményezés által kell ezt megtenni. Miért van szükség a primára, és miért támogatom ennyire ezt? A prima a kutatás és innováció által tényleg a lehető legnagyobb kérdéseket válaszolja meg, Először is, ha megnézzük a vizet, 180 millió ember él vízszűkében a mediterrán térségben. Ezt a klímaváltozás okozta, de az is, hogy nem fenntarthatóan bántak az erőforrásokkal, és demográfiai változások zajlottak. Másodszorban a vízzel kapcsolatban itt van még az élelmiszer előállítás, és az a mezőgazdaság függ a víztől, és a fenntartható élelmiszer előállítás nagyon fontos a földközi tenger számára, a munkahelyteremtés, megélhetés szempontjából a vidéken élők számára. Ez nagyon fontos. Harmadsorban, amellett, hogy fontos a víz és az élelmiszer, van még a migráció is. Nincs megfelelő vízrendszer, vízellátórendszer, nincs megfelelő élelmiszerellátórendszer, ez szociális, gazdasági terhet jelent, ez okozhatja a migrációt is, a határokon belül és azokon kívül is. Tehát a kutatásnak és az innovációnak nagyon nagy potenciái vannak itt, de megfelelően koordinált megközelítésre van szükség, növelni kell a befektetéseket ahhoz, hogy ezeket a megoldásokat végre lehessen hajtani. Milyen előnyökkel járhat az, amit teszünk? Ez egy kulcsfontosságú kérdés mindannyiunk számára. A közös a szerepvállalás által az EU, illetve a mediterrán e, országok részéről a prémával megmutathatjuk azt, hogyan lehet az érintettek bevonásával megoldani a közös problémákat. A Prima fontos szerepe kettős, először is integrálja a nemzeti e, programokat és egységeket, ez nagyon fontos része a Primának, ezáltal hatékonyan tudjuk megmutatni azt, hogy innovatív megoldásokat lehet végrehajtani a fenntartható fenntartható víz és élelmiszerkezelés érdekében. De a Prima lehetőséget kínál a KKV-k számára is. Mindemellett a közbefektetések plusz magánbefektetéseket fognak generálni. A gazdasági előnyök mellett ez a kezdeményezés pozitívan hathat ki a környezetre is, és enyhíteti a környezetre nehezedő nyomást, úgy, hogy jobb hozzáférést biztosít a vízhez, enyhítheti a klímaváltozás hatásait, javítja a regionális igazodást a változásokhoz, és innovatív megoldásokat kínálhatta a víz megtakarítás, illetve a talajkezelés számára. Ezen kívül a megélhetés erősítésével politikai stabilitást is el lehet érni, ez kihathat a migráció stabilizálódására is. Milyen fő jellemzői vannak a primának? Szeretném, szeretnék néhány jellemzőről beszélni, amelyek szerintem fontosak. A primának 13 részvevője van jelenleg, most már 14 van, mert elfelejtettem azt, hogy Jordánia is bejelentette azt, hogy csatlakoznak ehhez, de ez csak egy nagyon friss, 5 perccel ezelőtti információ. A hét új tag Ciprus, Franciaország, Luxemburgia, Málta, Portugália és Spanyolország. Van két ország, amely társultként vesz részt, Izrael és Tunézia, és három ö, olyan ország is van, amely Horizon 2020-hoz nem ö, csatlakozott, Marokkó, Libanon, illetve Jordánia. Tehát ez a kezdeményezés fejlődik. Németország már jelezte, hogy szívesen csatlakozni. A cseh köztársaság nemrégiben arról döntött, hogy visszavonja részvételét erőforrás hiány miatt, de reménykednek abban, hogy később csatlakozhatnak, és a kezdeményezés 2018-ban fog beindulni, és 10 éven át fog tartani. Mi a prima költségvetését illeti, a résztvevő országok 200 millió eurót ajánlottak fel ez idáig, és 131,5 millió nem pénzjellegű támogatás. Az EU 200 millióval támogat. Szeretném kiemelni Hogan eh, biztos kollégám támogatását, aki nagyon sokat segített, és hozzájárul az EU támogatáshoz. A jelenlegi Horizon 2020 költségvetésből támogatjuk ezt is főként stratégiailag kiválasztott kísérleti és demonstratív projekteket támogatunk. A nemzeti támogatásokkal a megfelelő technológiákat támogatják, melynek célja az, hogy még magasabb célra vegyük ezeket. A kezdeményezést átfogó stratégiai programja építjük, amelyeket többszörös javaslatokon át hajtjuk végre, és több részvevő tagállam által a végrehajtást egy testület irányítja, a Prima IS, és ex ante ellenőrzések, a pénzügyi jelentések, az ex post értékelések fogják biztosítani a megfelelő pénzügyi kezelést, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekének védelmét. Tehát utolsó pontként a kontextusról beszélnék. A prima része a, annak a pillérnek, amivel mi nyitunk a világra, megpróbáljuk megmutatni azt, hogy az Európai Unió hogyan lép fel a kutatás innováció területén nemzetközileg, és hogyan lehet ezzel az emberek életét javítani. A prima nagyon fontos, főként az Európai Unió globális stratégiája szempontjából a külügyi biztonsági politika területén, hiszen az élelmiszertermelést, a víz, energia felhasználást próbáljuk elősegíteni tudományos és diplomáciai munka által. Néhány héttel ezelőtt, október 13-án az Európai Bizottság kijelölt egy második előlépési jelentést a stratégia előlépéséről. A jelentés megmutatja azt, hogy a nyíltság a világ irányába, ez elengedhetetlen Európa számára ahhoz, hogy élve a szerepet töltsön be a kutatásban és a tudományban. A jelentés kiemeli azt, hogy a globális kihívásokat kell megoldani együtt a harmadik országokkal, úgy, hogy közös programokat dolgozunk ki, és közösen hatunk ezekre a kihívásokra, mint például a lakhatásra, a klímaváltozásra az, hogyha nyíltak vagyunk az világ irányába, az könnyebb, hogyha megfelelő együttműködés van a kutatók számára. A globális kutatási területen a kutatók, a technológiai ismeretnek szabadon kell mozogniuk. Végezetül a jelentés kiemeli azt is, hogy a stratégia milyen előnyökkel jár az EU kül- és biztonsági globális stratégiai szempontjából. Például a megpróbálunk mindenképpen a hatékony működésre törekedni. Azt várom a következő napokban önöktől, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy gyorsan és gördülékenyen lehessen végrehajtani a prima kezdeményezést a máltai elnökség során. Közvetítőként a tárgyalásokban én mindent megteszek annak érdekében, hogy mind a tanács, mind az Európai Parlament érdekei érvényesüljenek. Ez döntő jellegű lehet annak érdekében, hogy 2018-ban ez a kezdeményezés beinduljon, és elérjük azokat a célokat, amelyeket a mediterrán térség országaival kitűztünk magunk elé. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos uh, úr. Egyértelmű volt a prezentációja, és felvázolta azt, hogy milyen lehetőségek vannak a tagállamok számára, hogy részt vegyenek ebben, és ha jól értem, akkor kb. egy év múlva fog ez beindulni. Most rátérünk a felszólalókra, a politikai frakciók részéről. Éler úr lesz az első az LPP e részéről. Köszönöm szépen. Örülünk, biztos úr, hogy itt van. A parlament ellenőrző intézmény és gyakran így tekintünk magunkra, de egy olyan intézmény is, amely támogatja a kezdeményezéseket. Ez egy olyan intézkedés, olyan kezdeményezés, amelyet az Európai Parlament támogat, hiszen ez szélesíti a lehetőségeket. Ez teljes jól, teljesen jól illeszkedik gazdaságilag is. Ez erősíti a mediterrán országokat, politikailag is jó ez, hiszen a földközi tengeri térség egyfajta migrációs temetővé vált. Az USA fejleményei miatt talán az EU most már egyre fontosabb politikai szereplővé válhat a földközi tenger térségében, főleg az észak-afrikai, izraeli, egyiptomi partvonalon, illetve Szíriában. Két kérdésem lenne. Először is, ön egyik pillérként említette az élelmiszer kérdését. Ez véletlenül besés, hogy az EIT esetében a food kick eredményét is most fogjuk látni. Ezt fontos látni, ugyanis láthatjuk, hogy milyen nagy érdeklődés volt ennek irányába, főként a között tengeri országoktól. Az Európai Parlament az alaprendeletben is azt javasolta, és nagyon sok olyan ország, amely a tengerhez kapcsolódik, támogatták ezt. Ezt nem tudtuk volna belevenni más stratégiákba. Tehát szerintem meg lehet így mutatni azt, hogy az iát, itt a kikszeket sokkal szélesebb körű programokba is beélesztjük, mint a Horizon 2020. kíváncsi vagyok arra, hogy ön erre mit gondol. Van egy javaslatom is, hogyha ez már a biztonság szélesebb körű koncepciójához kötődik, lehet, hogy meg lehetne vizsgálni a biztonsági kihívást is a Horizon 2020 kapcsán. Például egy eh, misszió kül- és biztonságpolitikai szempontból a polgári oldalon. Tehát lehet, hogy ezt is át lehetne venni a kutatási programba, hogy bevegyék ezeket a kül- és biztonságpolitikai missziókat ezekbe a programokba. Köszönöm szépen, Tolja asszony, Grazie, Köszönöm szépen, elnök úr megköszönöm a biztos úrnak, hogy ilyen jó a memóriája, erről ma tanúbizonyságot tett, és ez azt jelenti, hogy nagyon sok figyelmet fordít a parlamentre, és ezt támogatjuk is, ezzel egyetértük. Köszönöm. Buzek elnök úr szavai is nagyon világosak voltak, nagyon jól elemezte a helyzetet szerintem. Nem csak a közvetlenül érintett országok ról van itt szó, mert szerintem az egész Európának előnyére válik, hogyha itt előrelépést siker, sikerül elérni, a pozíciónkant a világnak ebben a térségében megerősíteni. Talán több országot is érdekel ez, Németországgal egyetemben. Nagyon örülök, vagy örülnék annak, hogyha Németország is érdeklődne. Tehát Fontos ez persze, hogy mindenki egyetért abban, hogy a kutatás az a fejlődés motorja gazdasági, szociális, humán szempontból. Nagyon sok szempontot kell figyelembe venni a déli országokban. Ugye pontos a, pontosak a keretek, de figyelembe kell venni a déli országok elvárásait, hiszen aztán, ami történik, az gyakorlatilag a helyi örökség része lesz, és itt nagy szerepe van a párbeszédnek, tehát ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nagyon tetszett nekem az, amit az innovációval kapcsolatban mondott, a nyitott innovációval, és így tovább, mert úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy milyen típusú kutatást végeznek. Felsorolta ezeket a tényezőket, a víz, az élelmiszer, az energia, és így tovább. Tehát gyakorlatilag az, hogy a technológia innováció megvalósulhasson. tulajdonképpen itt a kis és középvállalkozások növekedéséről van szó, szóval itt konkrét növekedés valósul meg a reálgazdaságban a kutatásból kiindulva. Aztán a kiket is említette Éler kolléga, ez szerintem egy hasznos elem lehet, az összes lehetséges szinergiát, szinergiát ki kell használni. Amit ma itt hallottunk, üdvözöljük, és nagyon pozitívnak tartjuk. Remélhetőleg lendületet vesz most ez a e, téma. Egy picit talán össze lehetne még kötni az afrikai tervvel, nem? Mert a DEVE és a Költségvetési Bizottság most foglalkozik ezzel. Tudom, hogy más fejezetekről van szó, de hogyha belegondolunk, hogy milyen beavatkozásokat vetítenek előre ott is, gazdasági projektekről van szó, és így tovább, azért így is lehetne szinergiákat találni. Tehát meg kellene ragadni a lehetőséget, ahogy ön is mondta, és az erőforrásokat jól elkölteni, jól felhasználni, mert ezek a mi erőforrásaink, illetve a déli, a mediterrán országok erőforrásai, tehát hogyha mi mindenki együtt dolgozik, az sokkal hasznosabb, és a jó kormányzás is elengedhetetlen nyilván. Megfelelő forrásokra van szükség, remélem, hogy mindenki nagy lelkül lesz, tehát hogy nagy lelkül lesz az európai költségvetés, és hogy meg lesznek a szükséges források ahhoz, hogy ezt az ambiciózus projektet végig lehessen vinni. Köszönöm szépen. Megköszönöm, kolléga, a következő pedig Véring asszony a liberálisoktól. Jó. Köszönöm szépen, hollandul fogok beszélni. Biztos úr, Moldász úr, üdvözlöm Portugáliát. Múlt héten ott jártunk, találkoztunk egyetemekkel a Horizon 2020 kapcsán, illetve a végrehajtási jelentés kapcsán, amely hamarosan következik. Lenne egy kérdésem. A Horizon 2020-as alap 80 milliárd eurót kezel, és nagyon sok intézmény, egyetem részt vesz ebben, de minden intézmény, minden kutató, minden egyetem azt kéri, hogy legyen még több pénz. Most van egy új projekt, a Prima, és jelenleg erre van pénz, és ez néhány évig fog majd tartani, jövőben ismételten felmerül ez a kérdés, a kutatók több pénzt fognak kérni. Hogyan fogja ön ezt megoldani a jövőben? Köszönöm. Uh, thank you. Thank you, madam. Megköszönöm, asszonyom, a kérdést. A következő pedig Kohlicek úr a GUE képviseletében. Most valóban Kohlicek úr kapott, mondja az elnök. Děkuji za slovo. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hát persze hogyha egy kolléga szeretne szólni előttem, engem ez egyáltalán nem zavar, nem sietek, pláne az én koromban nem. Öt megjegyzésem lenne. Az első, a mediterrán térség, a déli térség a leginkább a víz problémájával küzd, gátakat kell és kutakat kell építeni. A csehek nagyon komoly rendszert építettek ki Líbiában, amelyet sajnos most lerombolnak. Marokkóban is voltak gátak, hogyha én jól tudom, akkor elég sok tapasztalattal rendelkeznek éppen ebből kifolyólag. Tehát az első kérdésem az pontosan erről szól, hogyan fogunk segíteni ezzel a projekttel. Az embereknek ivóvízre van szükségük, és locsolniuk is kell a földeket. A jelenlegi marokkói kormánynak vannak bizonyos tervei az infrastruktúrát érintően, de hogyan fogunk más országokat támogatni az infrastruktúra kialakításában? Mi a helyzet Algériával, vagy Líbiával? Tudom, persze itt nagyon nehéz a helyzet, azt sem tudjuk, hogy pontosan kit mit tekinthetünk a központi kormánynak. De azért a mediterrán térségben található országok ugyanezzel a problémával küzdenek, tehát le lehetne segíteni őket hasonlóképpen. Az erdőültetés, vagy az öntözés, az segíthet. Volt egy olyan projekt egyébként, ami az erdők ültetését célozta, hogy ezzel megakadályozzuk a szahara sivatag terjedését északra. Más országokból én nem hallottam, hogy ezt a projektet átvették volna, de tudom, hogy például Egyiptomban a pálmafák ültetését tervezték bizonyos területeken. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy mit teszünk mi, tehát ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan szerintem Jordánia és más országok esetében is fontos lehet ez, és mondom még egyszer, hogy mi csehek nagyon sok tapasztalattal bírunk ezen a területen. A negyedik megjegyzésem pedig a növényzetvédelme Tunézi- Tunizban, Tunéziában általában itt volt egy olyan kísérlet, amelynek a keretein belül például a kecskéktől megvédtek bizonyos földterületeket, a, a növényzetet, és lám-lám a növényzet újra kizöldült és növekedésnek indult. Tehát kérdezem megint, hogy ezzel a kísérlettel kapcsolatban teszünk-e valamit, meg lehetne védeni a szarvasmaráktól, kecskéktől bizonyos területeket, hogy a növényzet újra növekedésnek indulhasson. És végül pedig Szíriával kapcsolatban van kérdésem, ugye nagyon aktívan nyújtott, vagy bocsátott élelmiszert rendelkezésre Szíria, és kérdezem, hogy Szíria múltbeli tapasztalatait hogyan fogjuk felhasználni, hiszen itt meg tudták oldani hatalmas földterületek öntözését, ebben nagy tapasztalatra tettek szert. Tehát, hogyha Szíria stabilizálódik, akkor hogyan tudjuk segíteni majd a projektek folytatásában? ez az a fajta tapasztalat, amelyre én gondoltam, ami amiben a Prima segíthetne legalább a, az érintett kormányoknak együttműködési megállapodások keretében. Köszönöm. Köszönöm, Koklicek úr. Kudricka asszony következik, parancsoljon. Ez a az első alkalom, hogy megadom önnek a szót most. Köszönöm. Biztos úr, azt már elmondtuk, hogy ugye említettük, hogy Portugália, Portugáliában és Andalúziában jártunk, és uh, itt szereztünk tapasztalatot Kadizban. Találkoztunk uh, egyetemek képviselőivel, és velük folytattunk eszmecserét a vízgazdálkodásról, az óceánokkal kapcsolatos vizsgálatokról, tanulmányokról, és nagyon magas szintű, nagyon magas szintű együttműködésről, amely megvalósul. De a, az az igazság, hogy nem az egyetemi ö, színvonal miatt aggódnak, vagy az egyetemi ö, normák miatt, hanem amiatt, hogy nagyon kevés ágazat van, amely az innovatív gondolatokat átvenné a gyakorlatban. Tehát elég sok esetben előfordul, hogy ez nem valósul meg. Tehát ösztönzőkre lenne szükség a startup vállalkozások és a kis- és középvállalkozások számára. ha, ugye egy, egy működő konzorcium munkáját a gyakorlatban nehezen tudják megvalósítani, hogyha nincsenek ilyen ösztönzők a KKV-k számára vagy a startupok számára. Miről, mire lehetne még gondolni? Az időzítésre, a twinning projektekre, programokra, és tudjuk, hogy az Európai Bizottság 11 tagállam kérésére reagált, ugye ők úgy döntöttek, hogy, vagy azzal kapcsolatban nyújtottak be kérést, hogy ugyanazon kedvezményezettek és országok hasonló igényekkel kérnek támogatást, tehát érdemes lenne ezt kihasználni. És a, az érdem alapján cselekedni. Ha jól emlékszem, akkor a twinning az pontosan arról szól, hogy a tudományos standardokat javítsák a kevésbé fejlett térségekben is. Tehát itt nem az innovációról volt szó, hanem az eredetileg a, a tudományos a szakmai normákról volt szó. Ez azt jelenti, hogy a az élen járó tudományos intézményekkel, a vezető tudósokkal működünk együtt Európában, és a meglévő intézményeken kívül valósítjuk meg ezeket a lépéseket, annak érdekében, hogy javítsuk a, a tudományos standardok szintjét, hogy tudományos inkubátorok jöjjenek létre, hogy ezeket megteremthessük. Így lehet a, a tudományos kutatást magasabb szintre emelni ezeken, ezekben a térségekben is. Tehát például a, a kevésbé fejlett térségekben, mint Portugália egyes térségei, vagy Andalúzia, és így tovább. Ugye itt nem eléggé fejlett az ipar ahhoz, hogy a tudományos kutatási eredményeket rögtön a gyakorlatba átvegye. Tehát ezt az alapkutatásban és az empirikus kutatásban is fel lehetne használni. Még felmerül az a kérdés, hogy vajon a Prima alatt az összes program végrehajtó program-e, és hogy mi a teendő akkor, hogyha az ágazatban nincs elegendő végrehajtási potenciál, Ilyenkor mit lehet tenni? Lehet, hogy akkor az alapkutatásra és az empirikus kutatásokra kellene összpontosítani. Kábezom Ruiz asszony következik. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr. Én azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm biztos úrnak az erőfeszítéseket, amelyeket arra fordított, hogy a primát sikerüljön sínre tenni, beindítani, mert tudom, hogy ez nagyon nehéz volt, de nagyon elkötelezett volt a biztos úr, és ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy elindulhatott a prima kezdeményezés. Ahogy már mások is felhívták rá a figyelmet, ez egy kiváló lehetőség nem csak a tématerületek miatt, ugye a gazdálkodás vagy a víz gazdálkodás, hanem azért is ennyire fontos, mert alapvető jelentőségű mechanizmusról van szó, amely a szociális és gazdasági fejlődést célozza. Gyakorlatilag egy demokra- az európai demokrácia egyik eszköze, hogy összekapcsoljuk ezeket a térségeket, tessék, gyűrközzünk neki, tűrjük fel az ingójunkat, és legyen ebből sikertörténet. Van azért két aggályom, vagy hát talán inkább javaslatom, amelyre szeretném felhívni a figyelmet. Ezek akkor ötlöttek fel bennem, amikor a dokumentumot olvastam. Ugye a földrajzi zónák meghatározása az nem véletlen, hanem szándékos, nyilvánvaló, és ez azt jelenti, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy az érintett térségek részt vegyenek aktívan ebben a folyamatban. Agaszt engem egy picit az, hogy a, támogatható projektek azok, amelyek már technológiailag fejlettek, és közel állnak a piacra dobhatósági szinthez. De hát azért gondoljunk, gondolkodjunk el azon is, hogy ezeknek az országoknak vagy térségeknek milyen szintű a képessége arra, hogy részt vegyen a kutatásban, innovációban. A második dolog, hát az pozitív, hogy ezek a térségek, ezek az országok részt vesznek ebben a projektben, de nagyon remélem, hogy ez költségvetési hozzájáruláshoz is fog vezetni, tehát hogy meg lesznek a megfelelő források. Az egyik probléma, amelyet meg kellett oldani ahhoz, hogy a prima elindulhasson, az pontosan a nehéz helyzetben lévő országok költségvetési hozzájárulása. Tehát a, a földrajzi területen kívüli országok is hozzá kellene, hogy járuljanak. Ehhez szerintem ez nagyon fontos. Köszönöm, mondja az elnök, és Dáli asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk, nagyon örülök, hogy újra látom. Néhány hónappal ezelőtt volt nálunk legutoljára, és akkor elkötelezte magát ennek a javaslatnak az előmozdítása mellett, és nagy örömmel látom, hogy ez sikerült, és örömmel hallom a bizottság javaslatát. Máltaiként én pontosan értem, hogy milyen jelentősége van egy ilyen dossziénak. A Prima kezdeményezésre én úgy tekintek, mint egy olyan kezdeményezésre, amely egy asztalhoz ülteti az érintett országot, gyakorlatilag azt a sok különböző országot egy témakör köré össze lehet fogni. És az azt jelenti, hogy minden olyan problémával foglalkozunk, amelyel mediterrán szomszédaink szembenéznek. Tehát kíváncsian várom a konkrét témák felsorolását, amelyel a Prima foglalkozni fog. Egyetértek önnel abban, hogy ambiciózusnak kell, hogy legyünk, és a kollégáimat is ez irányba szeretném sürgetni. Látom, hogy a máltai elnökség mennyire elkötelezett, és milyen kemény munkát végez ebben a témában, a tárgyalásokban. A 2017-es év első felében nagyon keményen fognak dolgozni. Patricia Tolja véleményét is érdeklődve hallgattam tudom, hogy ő is nagyon elkötelezett emellett, szeretné, hogyha végre beindulnának a dolgok a Prima kezdeményezéssel kapcsolatban. Szeretném, hogyha egy-két dolgot tisztázna a bizottság azonban. Érdekel engem a finanszírozás két pilléres megvalósítása, itt a hatos cikkre utalok, ugyanis ahogy jelenleg a javaslatban állnak a dolgok, nem, nem biztos, ezért kérdezem, hogy tudja-e garantálni, vagy tudják-e garantálni azt, hogy nem lesz nem fordul elő az, hogy a Horizont 2020 alá első országok nem vesznek részt a primában? Vagy mi történik akkor, hogyha bizonyos finanszírozást átmozgatnak a kettes pillérbe, akkor ezzel ezt az aggályt, amit említettem, el lehet-e oszlatni? És még valami, amire rákérdeznék, a jelenlegi javaslat a mostani formájában az EU pénzügyi hozzájárulását úgy tekinti, mint ami uh, a akkor elérhető, hogyha már szinte piackész a technológiai innováció. De az is elhangzott, hogy ugye az alsó technológiai, az alsóbb technológiai szintekre is oda kell figyelni. Tehát kérdezem, hogy gondolatok és projektek teljes skáláját le lehetne fedni a technológiai készültség fokától függetlenül ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Köszönöm, mondja az elnök. Madame Viering. Viering asszony. Dank u, voorzitter. Ik heb nog een vraag. Köszönöm. Még egy kérdés lenne a biztoshoz. Az előttem szóló beszélt a Horizon 2020 törekvéseiről, innováció, munkahelyteremtés. Azt látjuk, hogy 200 millió megy a primára, és 200 milliót adnak még a az országok is. A kérdésem a következő. A prima alap, hogyha ezt így nevezhetem, ez egy innovációs kutatási alap marad, és nem hoznak létre egy új struktúrális alapot. Ez egy strukturális célú alap lesz, vagy ez egy innovációs és kutatási alap lesz? Köszönöm. Uh, thank, thank you very much. Any other request for the floor? Could be second time. No. Kérdezem, hogy kére valaki még szót, hogyha nem, akkor de mm, akkor átadom a szót biztos úrnak. Ká. Köszönöm szépen ezt a sok megjegyzést, javaslatot és a kemény munkát a dossziéval kapcsolatban. Talán azzal kezdeném, hogy végighaladok a kérdéseken egymás után, ahogy általában szoktam. Először is Krisztián Élernek mondok köszönetet a kérdéseiért és a felvetésekért is, ami a migrációt illeti, illetve Európa szerepét a térség jövőjében. Szerintem a mi szerepünk továbbra is az, hogy nyitottak legyünk, nyitottabbak, mint valaha, és ezt nagyon nagyra kell becsülni, ezt a tulajdonságot, ez az egyik legfontosabb Európa esetében. Aztán, a, amit említett az élelmiszerekkel kapcsolatban, én Navacsis Tiborral fogok majd egyeztetni, mert ez hozzá tartozik, tehát ez a gondolat, hogy a mediterrán térség és e között meg lehessen teremteni a kapcsolatot, mert neki egyetértek, hogy van értelme. A második dolog pedig ugye a biztonság, amit ön szintén említett, ez is nagyon valid, releváns pont. De persze sok minden zajlik majd még a parlamentben, és nagyon örülök az ilyenfajta javaslatoknak, és nagyon szívesen segítünk, vagy építjük be ezeket a projektbe. Tehát megköszönöm ezt a két jó javaslatot. Aztán Tolja asszonyhoz fordulok, szintén köszönöm a kérdést, és persze soha nem feledkezem meg erről. Nagyon örülök, hogy itt van, és hogy valami igazán a szívéhez közel álló dologról beszél. Látom, hogy ön is igyekszik a, az új uh, FC for Africa, tehát hogy az az afrikai támogatás a 2.0, mondhatjuk így, és felmerült, és hogy szeretné ugyanúgy, mint Mogherini kollégám felhasználni ezeket az eszközöket is, itt az élelmiszer, a víz biztosítására, a Prima projekttel összefüggésben szerintem nagyon releváns, amit elmondott, számomra is nagyon fontos ez. Azt gondolom, hogy az új e, alap, vagy az új e, Juncker tervez az FC 2.0, tehát ugye megvan Európában, és meg lesz Európán kívül, nagyon jó eszközök lehetnek. Ön említette azt is, hogy milyen fantasztikus innovációra, innováció valósul meg az élelmiszerek vagy a vízgazdálkodás terén, és tényleg itt most azt látjuk, hogy a digitális világ az az élelmiszerágazatba, a vízágazatba belép, tehát itt megjelenik. Ez most jobban látszik, mint bármikor máskor, és a Prima szerepet is betölthet nem csak ön, hanem más kollégák is beszéltek Európa szerepéről. Európának ez lehetne az egyik szerepe, hogy az élelmiszerágazat, a vízegazat között a kapcsolatokat megteremtse, egyfajta összeköttető szerepet játszon, ezt mindenképpen meg is fogjuk tenni. És aztán, ha jól emlékszem, akkor kaptam még két kérdést. Ugye? Elnézést, ha rosszul rejtem a nevét. Virgel asszonytól, és a, beszélt a saját hazámról, amelyet a legjobban ismerek, és két kérdést tett föl nekem, amelyek tulajdonképpen összefüggnek. Az egyik ugye a költségvetést érintette, a másik pedig a jövőt érintette, és nehéz itt a, nehezek azok a döntések, amelyeket meg kell hozni, nehéz idők elébe nézünk, de azt hiszem, hogy van egy nyilvánvaló döntés, amit meg kell hozni, a kutatás és az innováció a tudományban, a kiválóság, ezek támogatandók. Amikor azt javasoltuk az elkövetkezendő évekre, hogy, ezt, hogy meglegyen ez a 400 millió euró, szerintem ez egy nagyon jó lépés volt, és remélem, hogy minél gyorsabban sikerül majd meghozni a döntést ezzel kapcsolatban, itt a parlamentben is számítok az önök segítségére, mert a javaslat tényleg a kiválóságot célozza egyfelől, viszont másfelől azt is, hogy hogyan lehet azokat az országokat felhozni erre a szintre, amelyek még nincsenek a kiválósági szinten. Tulajdonképpen ezzel válaszolok az utolsó kérdésére is, hiszen azt kérdezte, hogy vajon úgy fog -e mindez működni, mint a strukturális alapok. Én értem, hogy ön mire gondol, és azt kell mondjam, hogy nem erről van itt szó, hanem a mi megközelítésünk az, hogy ha a kiválóság a fő célkitűzésünk, akkor hogyan tudjuk segíteni a többieket, hogy elérhessenek a kiválósági szintre. Ez az igazi kihívás az én véleményem szerint, mert hogyha nem, akkor megmarad ez a szakadék, és elég arra gondolni, hogy mi történik manapság a termelékenység esetében Európában, vagy akár általánosságban. Tehát látjuk, hogy van az a fajta termelékenység, amely ugye a nagyon jó vállalatokhoz kapcsolódik, akik jól teljesítenek, de a, a produktivitás nem terjed át az átlagos cégekre. Aztán az IKT szektorban ugyanez igaz. Tehát a feladat az az, hogy ezt a termelékenységet át tudjuk vinni más ágazatokra, élelmiszer, egészségügy, energia, vízgazdálkodás, és így tovább. És a cél az, hogy a Horizont 2020, ugye ezt összefogja, itt mindig a kiválóságról lesz szó. Ezt szerettem volna kihangsúlyozni, mert a kérdéséből azt éreztem ki, hogy ön is erre gondolt, tehát hogy most akkor miről lesz itt szó, másra fogunk központosítani, nem? Megerősíthetem, hogy a kiválóságra fogunk odafigyelni, persze úgy, hogy észben tartjuk, hogy lehet, hogy van akinek segíteni kell, hogy erre a szintre eljusson, erre a kiválósági szintre. És kaptam kérdést Kohlicsak úrtól is, és nagyon fontos témát vetett fel, többet is. Lesznek olyanok, amelyekkel kapcsolatban később tudok önnek választ adni, de lesznek olyanok is, amelyek újra felmerülnek majd a parlamenti eszmecserék során. A prima alapgondolata szerintem az, hogy ezek, hogyha ezeket az országokat megnézzük, tehát amelyek partnerek, azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudjuk az ő fejlődésüket elősegíteni. Ön sokat beszélt a tapasztal, múltbeli tapasztalatokról, én ezt nagyra becsülöm, a marokkai tapasztalatokat is ismerem, tehát ott nagyon jó mérnöki tapasztalatokkal rendelkeznek. A kérdés csak az, hogy ezeket a mérnöki tapasztalatokat hogyan tudjuk átcsatornázni az innováció felé egy olyan korban, ami egyre, egyre digitálisabbá válik. Tehát a tudományt és a, a és a digitalizációt össze kell valahogy kapcsolni, és mindezt más technológiákba is átvinni. A Primának egyébként ez is az egyik célja, hogy nagyon sok országgal legyen ilyen közvetlen kapcsolat, mert nagyon sok tapasztalatuk halmozódott fel, és együtt is tudnak működni egymással. Ha megnézzük a kihívásokat, olyan hatalmas kihívások ezek, hogy biztos, hogy egyedül senki nem tudja megoldani őket, tehát mindenképpen csak együttműködni lehet. A részletes kérdéseivel kapcsolatban majd a szolgálataimra fogok támaszkodni, és válaszolok önnek, tehát Szíriáról és az összes többi témáról majd választ küldök önnek. De azt mindenképpen elmondom, hogy a Prima program segíthet valamennyi országnak, hiszen hogyha jobb megoldásokat találunk, akkor az mindenkinek az előnyére válik a végén. Aztán Bajra Kédzsicska asszony is kérdezett tőlem, ő is ellátogatott Portugáliába, és köszönöm, hogy ezt meg is említette. A teaming és a twinning témáját is említette. Az elkövetkezendő hetekben fogunk majd újabb információt közzétenni az Európai Bizottság részéről, és azt hiszem, hogy jó hírekkel szolgálhatunk majd az elkövetkezendő napokban a különböző lépésekről, amelyek megvalósulnak. Nem tudok most többet előrevetíteni, hanem azt kérem, hogy legyenek türelemmel az elkövetkezendő napokban, mert jó hírekről tudunk majd beszámolni. Ami a jövőbe való befektetést illeti más országokat is segíteni szeretnénk abban, hogy kiválóak legyenek. És ezt nem szívességből tesszük, hanem erre nagyon nagy szükségünk van, hiszen hogyha nem megfelelő a minőség, akkor nem valósul meg a kiválóság. Egy régi történet jut eszembe egy olasz astronauta, aki úgy tudta elmagyarázni a tudományt, ahogy senki sem. Amikor a teaming és tuning témájáról beszéltünk, akkor azt mondta, hogy olyan ez, mint egy piramis. Hogyha azt akarod, hogy fölfelé növekedjen a vertikális osztop, ez a kiválóság, akkor matematikailag egyféleképpen lehet, ez pedig az, hogy az alapot alapot növeled, és így a kiválóság emelkedik. Szerintem ez egy olyan dolog, amelyet nagyon is megfontol, ami nagyon is megfontolandó. Mint a nagy iparágak Andalúziában, where we don't have enough excellence. Ugyanez a helyzet más országokban, ahol nincs megfelelő kiválóság. Ezt hogyan lehet megoldani, ezt a problémát? Nos, véleményem szerint az egyetlen mód, ahogyan ebben segíthetünk, ez a parlament feladata, amikor a Horizon 2020-at összeállította. A teaming és twinning alapján össze kell csoportosítani, párosítani kell embereket, és így különböző projekteket anticipálhatunk. Ez legyen ez akár az ipar területén, akár az egyetemi szférában, és akkor ezek fejlődhetnek. Így a büszkeséget is építhetjük, hiszen hogyha része az ember egy ilyen csoportnak, akkor valóban egy kiváló egyetemre kerülhet. És szerintem ez a csapatot is emeli, illetve a lehetőségeket. Ami pedig a KKV-ket illeti, nagyon jól láttuk, hogy vannak olyan országok, amelyek jó eredményeket mutatnak, és Szerintem ez is segít abban, hogy a KKV-k jobban fejlődjenek a különböző országokban. Aztán ott van az ERC e e ösztöndíjasok területe. Itt 5000 ösztöndíjat adtunk ki e, Horvátországnak egy ERC ösztöndíj keretében. Így Horvátországban a laboratóriumot létrehozhatták, illetve saját országukban dolgozhattak, így kiváló lehetőséget kaptak. Van egy hihetetlenül jó laboratórium, amely így, így jött létre ennek a projektnek a segítségével. Aztán angolul folytatnám Szolidád kérdésére a választ. Az egyik a a TRS-sel kapcsolatos, azt hiszem más kolléka is rákérdezett erre. Szeretném elmondani, hogy nagyon is rugalmasok vagyunk ebben a témában. Ez egy olyan javaslat, amely szerintem elég rugalmas, meg lehet vizsgálni másképpen. Aztán van még egy kérdés, amely rendkívül fontos. Dali asszony kérdése. Ez a potyautasok, a freeriderek kérdése. Ezek Ugye azt, azt látjuk, hogy a Horizon 2020-hoz hozzájárulnak pénzügyileg a társulási szerződésben levő országok, így a központilag Európai Unióból irányított és finanszírozott projektekre jogosultak. Így lehet a legjobban felosztani és elosztani a forrásokat. Az észak-déli partnerségre van szükség a határon átnyúló projektekhez. Itt megfelelő célkitűzéseket kell felmutatni azt, hogy helyi szinten hatást fejtenek ki ezek a projektek. A Prima konzorcium fogja ellenőrizni ezt a folyamatot a stratégiai ágenda alapján, illetve megnézik az éves munkatervet is. Akik azon, azon országok, akik nem vesznek részt a primában, nem befolyásolhatják, nem lehetnek hatása erre a folyamatra. Ezt nagyon fontosnak tartom. A TRL volt Dali asszony kérdése. Itt a rugalmasságról volt szó, ezzel kapcsolatos a jelentés, szívesen válaszolunk további kérdésekre. És azt hiszem, hogy ezzel tulajdonképpen megválaszoltam már a legtöbb kérdést, ami a strukturális alapra vonatkozott és azt hiszem, hogy végére értem a kérdéseknek. Biztos úr, nagyon szépen köszönöm. Látjuk, hogy kiváló ötletek merültek föl, amelyeket a képviselők elfogadnak, nem csak azok, akik itt vannak az ülésen, hanem a többiek, többiek is szerintem. Nagyon fontos az integráció, és az, hogy a szomszédos országokkal együtt legyünk, együtt működjünk. Nagyon szépen köszönöm. Gondolom hamarosan találkozunk, de gondolom, hogy ez a következő évben lesz, úgyhogy boldog karácsonyt kívánok! majd találkozunk a, a karácsonyi kocintás alkalmával, ezek szerint a bizottság is részt vesz ezen, rendben van. Köszönöm kollégák, három órakor találkozunk, és akkor az űrstratégiával folytatjuk. Köszönöm szépen!